Kiosztottuk a tegnapi ülés napirendjét, illetve egy jegyzőkönyvét, úgyhogy ha nem lesznek megjegyzések, akkor ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni. Most pedig következik a